Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf vom heutigen. Folytatjuk az ülést ma délelőttről. Folytatjuk a munkát, és Majére urat üdvözlöm Szlovéniából, a meghallgatása alkalmából. So. Sie, Sie kriegen keine Mittagspause mehr, wenn Sie nicht sofort arbeitsfähig sind. Ha azonnal nem lesznek munkaképesek, akkor nem kapnak többet ebédidőt. So. Der slovenische Kandidat hat das Wort. A szlovén jelölti a szó, tessék. Thank you, Chair. Honorable members of the committee. I'm honored to be... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy Szlovénia jelöltjeként itt letek ma a KONT szakbizottságban számvőszéki tagjelöltként. Mivel a, csak az európai polgárok felé elszámoltatható tartozik elszámolása a számvőszék bármely tagja, ezért nagyon logikus az, hogy a közvetlenül választott Európai Parlament kell, hogy megerősítse jelölésünket. I will be happy to serve as a member. Hogyha megerősítik az én jelölésemet, akkor nagy megtiszteltetésnek veszem majd, hogy e- betölthetem ezt a posztot, ugyanúgy, mint ahogy Szlovénia számövőszékében is végzem most a munkámat. Tisztelt képviselők, úgy érzem, hogy a önéletrajzom önmagáért beszél, illetve írásbeli válaszaimban megpróbáltam minden kérdést kielőgítően megválaszolni, ezért nem is ismételném el ezeket. Talán inkább kiegészíteném egy-két információval, megkönnyítendő az önök döntését. Hogyan kívánok együttműködni az önök bizottságával? Minél nagyobb az együttműködés az Költségvetési Ellenőrzés Bizottság és számvőség szék között annál jobb, amennyiben eh, megerősítik jelölésemet, formális és informális eh, módon is egyeztetnék, ahogy azt most is teszem a szlovén parlament különböző szakbizottságaival. Nem tudhatom, hogy a számvevőszék eh, elnöke kinevezésem esetén milyen területet bíz rám, de bármi is legyen az, arról nagyon szívesen tárgyalok önökkel, bármilyen formában. Egyetértek önökkel, mi szerint az európai polgárok által közvetlen választott képviselők és a száműszék tagjai között szoros együttműködés kell legyen, hiszen együtt tudjuk csak garantálni azt, hogy a közpénzeket megfelelően költjük el, és hogy az európai polgárok valóban kapnak valamit a pénzükért hisz ezt várja tőlünk az utcaembere, nem mást. Kilenc évet dolgoztam a magán szektorban auditorként, majd 11 évet az állami közgatásban. Azt hiszem, hogy elmutatom, hogy jól ismerem az audit folyamat egészét, tudom, hogy milyen az, hogy a médiával, a magáncégekkel, illetve a közszervekkel együtt kell működjem. De a teljesítmény auditot is természetesen fogom támogatni nem csak más típusokat, hiszen ez garantálhatja azt, hogy valóban hozzáadott értéket érjünk el az elköltött pénzekkel. A value for money, az, az értékorientáltság, tehát a költség, hatékonyság vagy a pénzünkért értéket várunk, ez vezérelte az auditori munkámat, és ez vezeti majd a kezemet számvőszék tagjaként is. Hogyan tudunk jobb eredményeket elérni? Valóban outcome-ra, eredményre, és nem csak outputra koncentrálódott a pénzelköltése, Lehetne ugyanolyan minőséget olcsóban elérni? Az üzleti folyamatot lehet-e egyszerűsíteni? átlátható a beszámolás, és így tovább, és így tovább sorolhatnám mindezeket a szempontokat, amelyeket mind értékelni lehet. Úgy érzem, hogy a magánaudit és az állami igazgatásban szerzett audit tapasztalatom együtt adja az erősségemet, hiszen különböző állami szervek, önkormányzatok, állami tulajdonú cégek, eh, illetve az európai számvevőszékek együtt végzett auditok mind-mind felruháznak olyan tapasztalatokkal, mely alapján nyugodtan mondhatom, hogy a számvevőszék kinevezésem másnapján már teljes mértékben munkára fogható vagyok. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, most pedig szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Vorstellung, die war auch. Köszönjük. És azt is, hogy betartotta a rendelkezésre álló időt, ön volt az első ebben a vonatkozásban, a raportőré a szó. Köszönöm. Enning uh, raportőr, hogy... Teljesen kedvéért el kell mondanom, hogy ezen téma állandó jelentéstevője Igor Soltes kollégám de mivel a jelölt és Soltesz úr honfitársak, ezért úgy döntöttünk, hogy én fogom átvenni ezt a pontot, hogy a pártosság látszatát is elkerüljük ezáltal. Nagy örömmel olvastam nem csupán írásbeli válaszait a kérdésekre, ahogy mondtam, nagy örömmel olvastam ezeket a válaszokat. Ezen kívül nagyon figyelmesen hallgattam az imént a beszámolóját. A következő dolog tűnt fel ennek során. Ön azt mondotta, hogy szakmai tapasztalatai nagyon erő, teljesen koncentrálódnak az auditra, és erőteljesen együttműködött a parlamenttel. Az Európai Szemvevőszék esetében az a benyomásunk, hogy a szemvevőszék külön jelentései nem mindig kapnak kellő figyelmet, és nincs megfelelő nyomonkövetésük sem. Ezért a kérdésem önhöz a következő. Vannak-e ez irányú javítási javaslatai nemzeti tapasztalataira támaszkodva? Ezen értékes munka, amelyet a szemvőszék végez, hogyan használható ki jobban? A második és utolsó kérdésem. Valamennyien tudjuk, hogy az Európai Unió folyamatosan fejlődik, és Georgiáva költségvetés és csalás leküzdésért felelős biztos azért síkra, hogy az auditálás hagyományos módja felől meginduljon az átmenet a teljesítmény alapú költségvetés kialakításához. Az európai szemvevőszék ön szerint illetve a mi szakbizottságunk hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy ez a folyamat felgyorsuljék. Ezek lennének a kérdéseim. Wir sind immer wieder überrascht. Elnök, mindig meglepődünk, hogy a zöldektől mennyi mindent tanulhatunk. Tessék öné a szó. Spoštovani gospod Stész, hvala za vaše mnen. Köszönöm, eh, Stajsz úr, a szavait és a véleményét. Először arra a kérdésre válaszolnék, hogy milyen kapcsolataim vannak a nemzeti parlamenti bizottságokkal. A szlovéniai számvevőszék szintén komoly tapasztalatokat halmozott fel abban, hogy együttműködjön a Nemzeti Parlament különböző szakbizottságaival. Ezen bizottságok egyike másika nagyon méltányolja az együttműködést a számbevőszékkel. Vannak olyan bizottságok is a parlamentben, amelyek úgy gondolják, hogy önmagukban is eléggé eh, kvalifikáltak ahhoz, hogy megbeszéljék egy audit jelentésnek a tartalmát. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egy számvevőszék és a Nemzeti Parlament és azok szakbiz, annak szakbizottságai közti együttműködés az elengedhetetlen. Ahogy a bevezetőmben is mondtam, én szeretnék jó kapcsolatokat kialakítani az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival is. Ami a ami a, az auditor jelentések nyilvánosságát illeti, illetve hogy mekkora figyelem fordul feléjük. Erre válaszolva utalnék arra, amit írásban már kifejtettem, hogy az auditált entitás vagy személy véleményét és megjegyzéseit is figyelembe kell venni, ugyanakkor oda kell figyelni, hogy végrehajtja az ajánlásokat, és amennyiben nem, akkor egy follow-up auditra lehet, kerülhet sor. A számvevőszék nagyon odafigyel az audit jelentések ben tett ajánlások megvalósítására, ugyanakkor ritka a follow-up audit, mint eszköz alkalmazása, lehet, hogy érdemes lenne ezt jobban kihasználni. Ami pedig a költségvetési auditot illeti, ott a teljesítmény felé mozdulunk el, a tagállamok teljesítményét, illetve az Európai Bizottság teljesítményét auditáljuk, e, ezt tesszük inkább megfigyelés tárgyává. Amennyiben a teljesítmény a tárgya a költségvetési ellenőrzési és audit folyamatnak, akkor, akkor a költségvetési folyamat, a költségvetési ellenőrzési folyamat nyilvánvalóan eh, hosszúvá válik, ezért érdemes egyes területeket kiemelni, eh, és ezt nem csak a tagállam, eh, nem csak a bizottság vonatkozásában, hanem a tagállamok vonatkozásában is így tenni. Köszönöm, most a képviselők kapnak szót maximum két percben. Szarvama kolléga következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Repúrnak is. Nem szoktam ilyesmit mondani. De nem igazán vannak kérdéseim, nem tudok igazából kérdést ten, feltenni Jereb úrnak ezzel kapcsolatban, de az első jelölt től nem kaptam választ, akkor megkérdezem öntől, hogy ne kelljen hazamennem üres kézzel egy ilyen fontos kérdésben. mert nagyon fontosnak tartom a következőt. Több esetben is kértük a szemvevőszéket arra, hogy konkrétabb információkkal szolgáljanak azzal kapcsolatban, hogy a tagállami eh, kiadások terén hol vannak a problémák, gyengeségek, a hiányosságok. Az országspecifikus információk szerepelnek a számövőszék jelentésekben, és egyre nagyobb mértékben megjelenik ez a jelentésekben, de a véleményem szerint ez még édes kevés. További erőfeszítésekre van szükség ezen a téren. Kérdezem tehát öntől, hogyan kívánja kinevezése esetén a szemőszék kollégiumen belül napirendre tűzni ezt a kérdést, hogyan kíván számunkra több ország specifikus információval szolgálni, amikor csak lehet, illetve hogyan lehet kiterjeszteni ezt a gondolatot, ezt az ötletet. A második kérdésem pedig a férfiak és nők egyensúlyával kapcsolatos, de nem egyensúlyával kapcsolatos. Nyilván nem ő döntött a jelölésről, de hát fontos lenne, hogyha nagyobb mértékben megjelenne a férfiak és nemek egyensúlya következő Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nos, Szervem a kolléga legutolsó megjegyzésére reagálnék. Szeretném megjegyezni, hogy a szemvevőszék keresztül egy kiegyensúlyozott megközelítést kérünk, a nemek közötti egyensúlyt tekintve. A hat jelölt között ön szerint kellett volna, hogy legyen egy-egy hölgy is? Hogy, hogy nincsen? És egy kérdés az ön képességére vonatkozóan a humán erőforrás kezelés, illetve szervezési feladatok ellátása tekintetében Ön utalt katonai múltjára, előéletére, funkcióira, és mi köze van ennek a katonai előéletnek a számvevőszéki funkció betöltéséhez? Másodszorban úgy tűnik, hogy önt igencsak nyugtalanítja az államadóság kérdése. A Maastrichti szerződés világosan szól e tekintetben. A Maastrichti kritériumokat alkalmazni kell a szerződés rendelkezései szerint, nem csupán a deficit eseteire, hanem a többlet eseteire is. Ezzel kapcsolatosan itt a parlamenten belül erőteljes megosztottság uralkodik. Úgy tűnik, hogy ön inkább a közkiadások megszorítása mellett van, a szigorítás mellett, mint a jó adminisztráció támogatója. Én értem, hogy ön miért is ragaszkodik, illetve hogy miért van egy bizonyos érzékenysége a környezetvédelmi kérdéskör iránt. Az ökológia ön szerint egy nagyon fontos pillér, az egy dolog, hogy a környezeti ágazatban a kiadások mm, esetében még javulásokat lehet elérni az ön országában. Ön azt mondta, hogy alig várja, hogy a szemvevőszékben dolgozhasson, hogy az európai tapasztalatait gazdagíthassa mihez képest akarja ezeket a tapasztalatokat gazdagítani. Jó lenne, hogyha angol nyelven válaszolna kérdéseimre. A szlovén nyelv fantasztikus ugyan, de sajnálatos módon én nem értem a szlovént. Ha önt megerősítjük tisztségében, akkor én szeretnék egy közös nyelven kommunikálni önnel. Köszönöm, paní předsedkyně. Děkuji i kandidátovi za představení. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Jereb úrnak a bevezetőjét. Nyugodtan válaszol szlovénul a kérdésemre. Nekem édes mindegy, milyen nyelven válaszol. Hogyan válaszol arra a kritikára, hogy csak egy idegen nyelven beszél? Ön szerint az ön munkájában, főként európai szinten ez nem hátrány? Az ön életrajzában, amit nyelvtudás alatt olvashatunk, ez megfelel a valóságnak? Valóban a nyelvtudása ilyen színvonalú? Második kérdésem. A számvevőszék elismertségét, arculatát hogyan kívánja javítani? Van valami egyéni elképzelése? Hármas kérdésem, amennyiben megerősítjük a jelölését, mely területet fogadná legszívesebben szakterületként. Ön szerint hol vannak a leggyengébb pontok az európai pénzek felhasználásában? Köszönjük Bálcsitis úr a következő. Köszönöm elnök asszony. Tisztelt Jereb úr, az világos, hogy amennyiben a jelölését megerősítjük, megerősítik, akkor teljesen megváltozik majd a munkájának a jellege, hiszen sokkal nagyobb mértékű kommunikációra lesz szüksége a tagállamokkal és a többi intézménnyel, mint azt jelenlegi munkájában végezte. Hogyan kívánja ezt elérni és biztosítani? Ez az első kérdésem. Ön szerint mi a leggyengébb pontja a Szlovéniának az uniós források felhasználásában? Köszönöm. Ja, danke. Also das Deutsche ist ihre Lehrsprache über das Englisch, deswegen dauert es Köszönöm. A német egy kicsit bőbeszéd nyelv, ezért tartott ilyen sokáig, hogy meghallgassam az utolsó mondatot is. ki kolléga következik a felszólalók kis tessék. Thank you very much, Madam President, to save time. Köszönöm szépen, elnök asszony. Normal way of acting of... Tehát Alapvetően a hibarányt vizsgálja a különböző mintavételek alapján a szemövőszék. A teljesítmény értékeléséről való beszámolás nagyon fontos lehet. A teljesítmény orientált auditálás átállást mennyire látja elképzelhetőnek? ez még előttünk kell, vagy mögöttünk el, hiszen fontos, hogy ne csak a bürokratikus hibarány kell vizsgálni és az a egyszerűséget hanem valóban, hogy sikerült a pénzzel a kívánt eredményt elérni, hiszen mi is csak ez a cél. Soltis úr a következő hozzászól, parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Kedves Jereb úr, kérésem, rövid lesz, de talán nem lesz könnyű megválaszolni. Az Európai Számvevőszék, amikor egy auditot lezár, akkor ajánlásokat is tesz. Ezeket gyakran, ezekre gyakran vagy teljesen fittyet hánynak, vagy nem hajtják őket végre teljes mértékben. Évről évre ugyanez a helyzet. Éppen ezért arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint a számövőszék mandátumát nem kellene megváltoztatni annak érdekében, hogy kötelezőbb érvényűek legyenek az ajánlásai? Köszönöm. Ja, és hát, ahonnan mi eine Frage. Nekem is lenne egy kérdésem, utolsó vagyok a felszólalók listáján. Ha megnézzük az ön, önéletrajzát és publikációit, akkor ez igencsak figyelemre méltó, még tanítási tapasztalatai is van, hát remek történet. Ugyanakkor a szabadidejében még két könyvet is kiadott elszerzőként, hát ez tényleg remek. Egészen egyedül lesz Luxemburgban. Még talán estére is kellene valamiféle elfoglaltságot találni, hogy ne unatkozzék ott túlságosan. Köszönöm öni a szó. that I, I could answer in English to you. Köszönöm. Képviselő asszony kérdésére mert tudnék ugyan angolul válaszolni, de úgy döntöttem, hogy szlovénül anyanyelvemen fog beszélni, hiszen mégiscsak e, e, Európai Unió hivatalos nyelve, és sokan élőben követik ezt a meghallgatást, úgyhogy az anyanyelvemen folytatom. Tehát, ami a nemi egyensúly kérdését illeti, a az Európai Szemjövőszéknél dolgozó szlovénok, akikből egyébként nem kevesen vannak, közülük jó néhány nő is van. Ugyanez igaz a szlovén nemzeti szemövőszékre. Azt hiszem, hogy az európai szemövőszéknek lenne mit javítania ezen. Talán a jelenlegi tagok nyugdíjba vonulásával kínálkozik majd alkalom arra, hogy a szemövőszék tagjainak a közöttan a nemek arányán javítsunk. Következő kérdés. Az ország specifikus információkkal kapcsolatos kérdésre, hát mit is mondhatnék? Úgy érzem, hogy az európai források felhasználásával kapcsolatos információt, részletes információt hogy mi az, ami jól ment, mi az, ami nem ment jól. Ezt igenis biztosítania kell a számvevőszéknek. Úgy érzem, hogy a mintavételi megközelítésen kellene változtatni, hiszen ez ugyanakkor ez azt jelenteni, hogy a szemövőszéknek hétszer annyi időre lenne szüksége arra, hogy az adott tagállammal kapcsolatos véleményét elkészítse. Ayla Sanders asszony a katonai karrieremre is utalt. Annak idején kötelező sorkatonai szolgálatot teljesítettem, mint ahogy Szlovéniában azt teljesen megszokott volt, az egyetem elvégzése után 6 hónapos sorkatonai szolgálatot kell teljesítenem. Én úgy döntöttem, hogy ha úgyis be kell vonulnom, akkor akkor a tisztképzésben, a tisztképzőre is beiratkozom annak érdekében, hogy még jobban tudjam hazámat szolgálni. Következő kérdés. Az államadóság valóban égető kérdés Szlovénia esetében, mert a nemzeti kiadások 15%-át teszik ki a kamat fizetés, az államadóság terhének kifizetése. Nos, a Maastrichti kritériumokkal kapcsolatban felhívom a figyelmét arra, hogy amikor a szemviteli eh, normákat eh, bevezetik, a akkor újra fel kell tennünk majd a kérdést, hogy eh, a jelenlegi eredmény szemléletű számítelünk mennyire működőképes. Ami pedig az egyes tagállamok pénzügyi teljesítményét illeti, nos a környezetvédelmi auditok alapján próbáltuk vizsgálni azt, hogy mennyi pénz maradna a nemzeti költségvetésben akkor, hogyha minden ajánlást a, a, kör, a szemvőszüknél ajánlását figyelembe vennénk. Kiderült, hogy három év alatt 55 millió eurót tudnánk például sporolni azzal, hogyha hulladékgazdálkodáson javítunk. Ami az uniós források felhasználását illeti, kettő audit is folyik jelenleg Szlovéniában, ez mindkettőért én felelek. Az egyik a legutóbbi pénzügyi terv, több éves pénzügyi terv alatti szabálytalanságokat vizsgálja, a második audit pedig azt eh, kutatja, hogy az új pénzügyi mm, tervre, vagy pénzügyi keretre hogyan készül fel Szlovénia. Nyilván önök is tudják, hogy mivel ezek még folyó auditok, ezért részletesebben nem térhetek ki ezek tartalmára a titoktatási kötelezettségek miatt. Szó, Alice Evo, v okviru revizije proračuna. Los Liberacki úr kérdésére reagálva, a költségvetésű típusú auditok, illetve más audit jelentések előkészítése során többször kell, hogy vizsgáljuk azt, hogy a kitűzött célt sikerült-e elérni. Nem csak a hiba arányt és a szabályszerűséget kell szűk értelemben véve vizsgálni egy számövőszéknek, ebben egyetértünk. Ugyanakkor egy részletes beszámolása teljesítményt illetően ez az egyes konkrét jelentésekhez tartozik, amelyek nagyobb részletben elemzik, hogy a hatékonyságot sikerült-e garantálni, a célokat sikerült -e elérni, és hogy megfelelően került-e felhasználásra a pénz. A költségvetés végrehajtását vizsgáló auditok nyilván sokkal korlátozottabbak e, a tekintetben, hogy mit vizsgálnak, de a számbevőszéknek, még egyszer mondom, nem csak a szabályszerűséget, hanem a teljesítményt is vizsgálnia kellene. Soltesz úr kérdésére reagálok. Azt kérdezte tőlem, hogy e, hogyan vélekedem az Európai Számvőszék mandátumának esetleges kiterjesztéséről, hogyha az Európai Számvevőszéket a szlovén számvevőszékhez hasonlítom, és hát miért is ne tennénk ezt, akkor azt mondhatom, hogy ami a kigazító intézkedéseket illeti, az Európai Számvevőszék csak ajánlásokat adhat ki, míg a szlovén nemzeti szemövőszék kötelezhet ti az érintetteket ilyen kiigazító intézkedések meghozatára, hogyha nem, akkor ezt a szankciók is követhetik. Igazából mégis azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, az az, hogy az európai számvevőszék újra és újra elismételje azt, amit már egyszer ajánlott, így lassú vízpartot most alapon elérheti a kívánt eredményt, főként akkor, hogyha az önök szakbizottsága segíti ebben, és önök is ütik a vasat, hogyha fogalmazhatok így. Köszönöm. Okay, about my, well you see, uh, izvanje Igen, amikor az ember auditorként egy szemvőszéken dolgozik, akkor nagyon kimerítő munkát végez, és bizony néha szükség van arra, tehát néha kell valami, ami elvonja az ember figyelmét, ezért kezdtem kertészkedni. Igazi mániákus kertészé váltam, amikor külföldön járok, akkor mindig elmegyek, megtekintem a város parkjait, és ott a növényeket, virágokat fényképezem. Spodbudit, druge... Barátaimat is, barátaimmal együtt arra következtetésre jutottunk, hogy kiadjuk ezt a két említett könyvet, hogy um, valóban a kertészkedés talán Szlovéniában kicsit jobban elterjedjen. A, a, ha, ha, ha meg akarják nézni a legszebb ilyen parkokat, akkor szívesen adok egy-két tippet. Abszolút, ja. Köszönöm, erre még visszatérünk. Nem jelentkezett senki már szólásra, úgyhogy még egyszer Bárstelsz kapszót jelentéstevőként. Elnök asszony. Eltekintve attól, hogy ugye itt jelöltet kell megválasztanunk. Itt mindenféleképpen nehéz dolguk van a jelölteknek, rengeteg kérdést kaptak, és így benyomást nyerhetünk arról, hogy milyen nézeteik vannak. Azt hiszem, hogy most eltérhetünk az ártülésre, és aztán megbeszéljük az eredményeket. Elnök, köszönöm, nagyon Köszönöm az összmecserét önnel, nagyon érdekes volt ez, minden jót kívánunk önnek, nem sokára viszont látjuk egymást. Ja, ich bitte jetzt... Most pedig először meg kell választanunk a választási bizottságot. Van-e önkéntes, aki szeretne a választási bizottság tagjaként ténykedni? André? Genau. Ja, genau. André? Ja, Wir brauchen drei. Három személyre van szükségünk. André. Haben wir, haben wir jemand von den Sozialdemokraten? Sozialdemokraták részéről jelentkezik valaki? Igen, köszönöm ön. Önkéntesek továbbra is. Még egy személyre van szükség. Genau. Genau. Genau. Genau. Ja, genau. Da, nicht. Genau. Und die Frau, genau die Frau Kollegin, ja. És a hölgy, a kolléga ki lesz tehet? Akkor Liberecki kolléga vállalta, remek. Önök alkotják majd a választási bizottságot, most pedig a zárt ülésbe megyünk át. Egy kis tanácskozási időt adok a frakcióknak, hogy a legutóbbi jelöltről óhajtanak-e tanácskozni, nem óhajtanak, akkor azonnal kezdődik, és a szavazási eljárás. Ines mégis. Persze. Akkor. Tehát eh, van idő. Please give me a signal, then we will... Uh, amennyiben, amennyiben készek vannak, akkor nyilván eh, leírjuk a szavak, a neveket. Az ülést rövid időre megszakítjuk.